Darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Kérek mindenkit foglalja el a helyét. Ich habe zunächst eine Wortmeldung zu egy ügyrendi felszólalás Marias kollega részéről elsőként. Köszönöm, elnök úr. Azért kértem